Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Kedves kollégák, megkérem, vegye, foglaljanak helyet. Alors notre premier sujet ce matin. Az első napi rendi pontunk ma délelőtt a farmakovigilancia. Azt javasolnám, hogy McEwen asszony előadóként megkapja a szót. Okay. And, um... Köszönöm, elnök asszony. Nos, háttérinformációkat adnék először is azoknak a kollégáknak, akik nem követték figyelemmel ezt a dossziét, mert elég bonyolult helyzetről van szó, és aztán utána kitérek bizonyos konkrét kérdésekre, amelyekkel szintén foglalkoznunk kell. Utána meghallgatjuk az árnyék előadókat és a többi képviselőt, hogyha van valami hozzáfűzni valójuk. Nos, eredetileg ezt a vitát november végén tartottuk volna. Én kértem azt, hogy helyezzék át az időpontot a mai napra, mert az angolai AKC ülésre utazok, de úgy tudom, hogy a kollégák egy része Eh, aggódik, mert hogy ez a gyógyszerészeti csomagnak eh, a része, amely három részből áll, és azt gondolják, hogy itt most megpróbáljuk szétszedni a gyógyszerészeti csomagot. Nem, nem erről van szó. Egész egyszerűen szeretnék itt lenni az első megbeszélésen a bizottságban. Eh, de lehet, hogy mégsem fogok elutazni egyébként Angolába egyéb okok miatt, de mindenképpen megnyugtatnám a kollégákat, hogy továbbra is csomagnak tekintjük ezt a gyógyszerészeti anyagot. Nos, a farmakológia arról szól, vigilancia arról szól, hogy miután engedélyeztek egy gyógyszert, annak a biztonságát ellenőrizzük. Ez egy közegészségügyileg nagyon fontos tevékenység. Én egyébként a bizottság anyagaiból meglepve láttam, hogy 5%-a a kórházi eseteknek gyakorlatilag gyógyszerreakció következménye, és a kórházi halálesetek öt 20%-a ötöde eh, szintén eh, gyógyszerreakcióra vezethető vissza. Nos, hogyha vannak klinikai eh, próbák, illetve klinikai kísérletek, akkor miért fordulhat ez mégis elő? Nos, hát vannak váratlan hatások, mellékhatások, különösen olyan esetekben, amikor hosszú távú mellékhatásokat ról van szó, illetve kölcsönhatás különböző gyógyszerek között. Tudjuk, hogy hogy az 50-es években a stalamitok, illetve olyan készítményeknél eh, voltak eh, problémák megfigyelhetőek, és hát az ilyen problémákat nagyon kemény fellépéssel kell megakadályozni. Ugye megpróbáljuk a, a sémákat, a, a, a mellékhatás sémákat azonosítani, és ez alapján fellépni. A jelenlegi EU szabályok alapján kétféleképpen lehet egy gyógyszert engedélyezni. Van egy központi eljárás, ahol a gyógyszerészeti cég az EMEA-nak benyújt egy engedélyeztetési eljárás Londonban. A második módszer az a kölcsönös elismerés rendszere, ahol is egy tagállam végzi, a, végzi az, is, az értékelését egy új gyógyszernek, és aztán koordinálja a kölcsönös elismerést. Nos, nincsen semmi fajta olyan kötelezettség, hogy az e, elsőt, tehát bizonyos esetekben az elsőt kell használni, a, a HIV, cukorbetegség és rák gyógyszereknél például. Itt, ami a központi eljárást illeti, ezt egy EU rendelet tartalmazza, a 725-ös 726-os pedig a 2004 per 726-os rendelet, illetve ezt kiegészítő irányelv. Mind a két amikor módosítót adnak be, akkor mind a kettőre kell utalniuk, tehát az irányelvre is, a, és a rendeletre is. Egy jó farmakovigilancia rendszer bevonja az összes érdekelt felek megfigyeléseit a mellékhatásokról, és ezeket valahogy összegzi. Ezeket a jeleket kell tehát azonosítani, és aztán egy follow-up formájában valamilyen módon reagálni rá a cégeknek, közhatóságoknak lehet ez a feladata. Adott esetben egy mellékhatás kiküszöbölhető a dózis megváltoztatásával, vagy mint figyelmeztetés felkerülhet a táj, beteg tájékoztatóra. Ugye évek óta már létezik a farmakovigilencia országos szinten, nemzeti szinten, a 90-es évek óta pedig már európai szintű rendszer is létezik. Az európai rendszernek az előnye az, hogy egy nagyobb tudásbázissal rendelkezünk a mellékhatásokról, tehát a ritkább mellékhatásokat is gyorsabban azonosítani tudjuk. Ráadásul így elkerülhetjük azt, hogy a tagállamok duplikálják a munkát, tehát kétszeresen végezzék el ugyanazt a munkát a mellékhatásokkal kapcsolatban. Eh, így ennek következtében képesek vagyunk arra, hogy eh, a betegtájékoztatókat gyorsabban eh, átírjuk, vagy kiegészítsük. Hogyha ezek a jelzések a mellékhatásokról beérkeznek, és összegyűjtjük őket, itt van egy spontán jelentési módszer orvosok nővérek által, illetve a nemzeti egészségügyi hatóságok is adnak bejelentéseket, emellett vannak időszakos biztonsági jelentések, ezeket a gyógyszerészeti cégek adják be a közhatóságoknak egy előírás alapján és itt azonosítják azokat a problémákat, amelyeket ők találtak, illetve vannak még tudományos iratok, illetve szakértői iratok, amelyek az e MEA-hoz Londonba beérkeznek illetve ott készülnek. Az Európai Unió már évek óta építi ki ezt a koordinált rendszert, és ez továbbra is fejlődik. Egy egységesített adatbázis létezik a farmakovigilancia ügyek eh, számára, és ez eh, tartalmazza az összes olyan adatot, amely eh, szükséges. Ez összeurópai szintű adatbázis, sajnálatos módon azonban vannak bizonyos kiskapuk, illetve jogi problémák ezzel a rendszerrel erre irányulnak, ezek kiküszöbölésére irányulnak ezek a bizottsági javaslatok, amelyekről most beszélünk. A gyakorlatok egy része jó gyakorlat, de e, jogszabályi háttérrel nem rendelkezik, tehát nincs kodifikálva, és e, például erre tesz javaslatot itt a bizottság. Hogyha a bizottság javaslatait általánosságban nézzük, akkor azt gondolom, hogy ez üdvözlendő, e, nem akar ugyanis, én nem akarok ugyanis semmifajta forradalmi változást elérni a bizottság javaslatában. De van néhány olyan kérdés, amire a képviselőknek oda kell figyelnie. Az első a döntéshozatali eh, struktúra. Jelenleg egy eh, munkacsoport foglalkozik a farmakovigilanciával. Ez a munkacsoport nem működött hatékonyan, ezt nagyjából mindenki elfogadja. Az EMEA is egyetért ezzel a tagállamok is, és az Európai Bizottság is. Ott tehát változásokra van szükség. A bizottság eh, egy új farmakovigilancia fajta eh, tanácsadó, kockázatelemző tanácsadó eh, bizottság felállítását eh, javasolja. Ez a tanácsadó bizottság lenne a felelős testület a farmakovigilanciáért, és a CHMP-nek tenne jelentést. Ez az a testület, amely a gyógyszereket figyelemmel kíséri a központosított európai rendszerben. A tanácsban nagy vita van az új E, tanácsadó testület e, szerkezetéről. Az Európai Bizottság egy szakértői testületet szeretne látni, és e, a tagállamok képviseletét minimumra szorítaná. Miközben a tanács azt szeretné, hogyha minden tagállam küldhetne képviselőt a, a Prába, Prágban, P-R-A-A-C, Nos, én azt gondolom, hogy tartsunk ki az egy képviselő, egy tagállam elv mellett. Én értem, hogy a a tagállamok miért ragaszkodnak ehhez. Ugyanakkor, ha teljesen reprezentatív bizottságot akarunk létrehozni, akkor gyakorlatilag meg kell erősítenünk a szerepét. Adott esetben ajánlást tehessenek, és ne csak tanácsot adhassanak a döntéshozóknak. Nos, a bizottság módosítójának főcsapás irányába van az is, hogy hogyan változtassuk meg a mellékhatások jelentésének módszerét. A vállalatok az egyik módosító szerint azonnal a központi adatbázisba jelezzék a, a problémát, hogyha ilyesmit figyelnek meg. Na most én ennek, ez a bizottsági javaslat, én ennek e, látom a logikáját, ugyanakkor megértem azt is, hogy a kormányok szeretnének ők maguk is információhoz jutni, amikor a tagállamban fordul elő valami fajta mellékhatás, illetve hátrányos hatás a gyógyszerhasználatból fakadóan. Tehát látom, hogy itt van egy konfliktus, de azt gondolom, hogy képesek leszünk megtalálni egy megoldást, tehát egy adott jelentés a központi adatbázisba megteszi majd, mint megoldás, hogyha a központi adatbázis azonnal értesíti a tagállamokat. Tehát ilyenfajta kompromisszumban gondolkozhatunk. A bizottság emellett azt is javasolja, hogy a mellékhatásokat, az összes ilyen káros hatást a kompetens hatóságok és a vállalatok azonnal jelentsék a központi nyilvántartásban. Kellett volna mondanom, hogy egy illetékes hatóság alá van rendelve minden tagállamban a farmakovigilancia kérdése, ez a nemzeti szint az Európai Unión belül. Jelenleg csak a komoly mellékhatások, illetve káros hátrányos hatások vannak a központi adatbázisba feljegyezve, illetve jelentve. Most a bizottság azt szeretné, hogyha minden ilyen káros hatást jelentenének, viszont megváltoztatnák a gyakoriságát a az időszakos biztonsági jelentéseknek, amelyekre a gyógyszergyártók vannak kötelezve. A egyes országok számára nagy változást jelent a következőben ismertetendő eh, eh, jelentési változtatás. Egyes országokban ugyanis maguk a betegek is jelenthetnek közvetlenül a nemzeti hatósághoz valami fajta káros hatást vagy negatív hatást, például Nagy-Britanniában is ez így van. Az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy minden ország álljon át erre a rendszerre, tehát az egyes betegek is jelenthessék a mellékhatásokat, illetve a káros hatásokat az illetékes hatóságuknak. Na most én ezt támogatni tudom, átgondoltuk mi ezt sokszor, a beteget tényleg tájékozottnak kell tekinteni, és tájékoztatni is kell. Számomra éppen ezért ez logikus és elfogadható javaslat, hallottam olyan érveket, hogyha az egyes betegek is jelenthetnek, akkor majd elárasztják ilyen ilyen jelentésekkel a hatóságokat. Nagy-Britannia példája azt mutatja, hogy ez nem így van. De mindenképpen kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Emellett szintén aggodalma kísérik a jelentéstétel gyorsaságát is. A cégek és a tagállamok is jelenleg bizonyos esetekben képtelenek a 15 napos határidőt betartani. 15 napon belül kell jelenteni a megfigyelt negatív hatásokat. A tagállamok a, egyébként a főbűnösök. A gyógyszercégek jelentései csak 5%-ban késedelmesek, az állami jelentések viszont 50%-ban késedelmesek. Tehát itt a módszertant kell valószínűleg erősíteni a tagállamoknál, hogy a jelentések gyorsabban beérkezzenek a központi adatbázisba, mert hogyha az egyik országban egy komoly mellékhatás jelentkezik, arról azért nagyon is gyorsan kell információt beszerezni, hogy aztán a, a gyógyszerrel kapcsolatban egy figyelmeztetést adhassanak ki a többi gyógyszert felhasználó országba is. Egy másik sajnos nagyon sok rövidítés és szakszó van, az IMP például az intenzíven monitorozott termék rövidítése. Amikor egy új termék kerül a piacra, akkor mindenki elismeri, hogy külön figyelemmel kell kísérni az ilyen új gyógyszereket, mert egy klinikai kísérlet során nem szűrhető ki minden negatív hatást. Tehát van egy időszak, amikor külön oda kell figyelni egy új gyógyszerre jelenleg egyes országokban a betegek eh, tudnak arról, hogy ők most éppen egy új terméket szednek, azért, mert egyrészt az orvosnak tájékoztatnia kellene őket, nem mindig teszi meg egyébként, hogy most átállítja őket egy új gyógyszerre. Sajnos a személyes példám azt mutatja, hogy hát persze vannak nagyon jó orvosok, vannak viszont meglehetősen szűkszavú orvosok is. A bizottság most azt eh, javasolja, hogy eh, a beteg tájékoztatón szerepeljen egy olyan ismertetés, miszerint ez egy új gyógyszer, és hogy ezt intenzíven monitorozzák, ezt a gyógyszert. Egy bizonyos tagállamokban ez már most létezik. Már évek óta létezik. Az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy ezt az egész Európai Unióra ter- terjesszék ki az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez majd ösztönözni az embereket arra, hogy jelentsék a mellékhatásokat és negatív hatásokat a gyógyszerek vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok az önök véleményére. A gyógyszereknek természetesen megvan a maguk kockázatuk, maguk kockázata. Tudom, hogy itt ül néhány orvos a teremben, és biztosan jobban értenek hozzá, mint én, de alapvetően itt ugye egy költséghaszon, egy egészségügyi költséghaszon elemzés eredményeként kerül engedélyezésre egy gyógyszer. A mellékhatások azonosítása azonban mindenképpen E, rendkívül fontos, és akkor itt megint csak kapcsolódunk ahhoz, hogy mostantól az egyes betegek is jelenthetik az ilyen hatásokat. Van egy sor javaslat arra vonatkozóan, hogy e, mi történjen akkor, amikor egy komoly mellékhatást, negatív hatást e, megfigyelnek, illetve azonosítanak, és mit tegyen az EU ilyenkor. Ezt közösségi eljárásnak hívja kicsit zavaró módon a e, szöveg, e, mert ez nem csak a központi e, engedélyezett gyógyszerekre igaz, hanem az összes gyógyszerre. A másik terület pedig, ahol változást javasolnak, az az átláthatósága a farmakovigilanciai döntéseknek. A bizottság azt javasolja, hogy az EMEA, a gyógyszerészeti ügynökség hozzon létre egy, egy weblapot, ahol sokkal több információt érhet majd el a nagy közönség hogy hogyan is születnek meg a gyógyszerbiztonsági döntések, illetve legyenek nyilvános meghallgatások bizonyos komoly mellékhatások vonatkozásában. Amerikában a Food and Drug Administration már ezt a politikát vallja és folytatja, és azt gondolom, hogy ez az átláthatóság, ez mindenképpen üdvözlendő. Azt is el kellett volna mondanom az elején, vagy korábban, hogy az Európai Bizottság, noha az Eurovigilancia adatbázis, a nagy adatbázis, ahova a tagállamok és a, és a, a gyógyszerészeti cégek jelentenek, ez maga nem nyilvános, és szerintem ez így rendben is van, mert ez egy nagyon technikai jellegű adatbázis, amit úgyis csak a szakértők értenek meg, aki hozzáértők értenek meg, de kell, hogy legyen a mellékhatásokról valami nyilvánosabb adatbázis is e, és ezt nekünk képviselőknek szerintem támogatnunk kell, tehát az emberek jobb informálását. Ezek tehát a fontosabb kérdések. Én az elkövetkezendő két-három hétben el kívánom készíteni a jelentésemet, és december első hetében elkészülnek a fordítások is. E, tehát itt most e, azt szeretném, hogyha önök elmondanák a véleményüket a javaslatokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Linda, a jelentés bemutatását, és köszönöm a munkát. A legjobb az lenne, hogyha mindkét e, témával egyidejűleg foglalkozunk. És szerintem így mégiscsak közösen szólhatnánk mindkét pontról. Pilar Ayuso asszony. Ő volt az árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném McEvans asszonynak megköszönni a munkát, a jelentést. Nem csak azért, mert megírta ezt a jelentést, hanem azért is köszönet illeti, hogy nagyon szorosan együtt működtünk. Tehát ezt már említette is, hogy milyen jó volt az együttműködés közöttünk. A legtöbb említett dologgal egyetértek a különféle frakciók között, szerintem nem lesz eltérés, véleménykülönbség. Természetesen apróbb dolgokban, technikai apróságokban vannak eltérések a frakciók közül, de a nagyvonalakban nincsen de pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy miről van szó. Amennyiben eh, elkészül a jelentés, akkor benyújtjuk majd módosítóinkat, ami pedig a témákra vonatkozik. Tehát először is a döntő testület tagolásáról. Annyit mondanék, hogy nagyon fontos, hogy a testület hatékonyan dolgozzon, minden tagállamnak legyen képviselője. Szerintem ez nem annyira lényeges. Szerintem elsősorban nem arról van szó, hogy hányan ülnek ott, hogy minden tagállam tényleg delegál valakit. Szerintem nem ez a legfontosabb. De az a legfontosabb, hogy jól működjön a testület. Hogy hogyan működik, az a döntő kérdés. Tehát a mellékhatások tekintetében most akkor hogyan tovább? Hogyan jutnak ezek el az adatbankhoz? Itt egy kérdőjel jegyeztem fel magamnak. Tehát nem vagyok PR szakember, sem a témának nem vagyok szakértője, de arról van szó, hogy az érintett paciensek azonnal reagálni tudjanak. Tehát, hogy megfelelő módon bánjunk ezzel a kérdéssel. Az is nagyon fontos, hogy a beteg szubjektív érzése ne legyen az egyedüli kritérium, hiszen tudjuk, hogy vannak hipohonderek is, akik olyan mellékhatásokról panaszkodnának, amelyek nincsenek is. Tehát ez a szakértők feladata lesz. Szerintem minden esetben orvos is vizsgálja meg a dolgot. Tehát, hogyha egy paciens beszed egy bizonyos gyógyszert, akkor a mellékhatásokról konzultáljon az orvosával. Ezt tartom a leghatékonyabb módszernek. Tehát a paciens az orvoshoz fordul, az orvos pedig továbbítja a mellékhatásokat az adatbank irányába. Az a veszély is fennállhat, hogy a laborok is konkurenciában állnak egymással. Tehát itt mégiscsak nyitva hagyunk egy kiskaput, és szerintem ez a kiskapu pedig problémákat is okozhat. Természetesen a mellékhatásokról szóló információt mert hamarabb továbbítani kell. Nagyon lényeges az, hogy a termékeket alaposan megvizsgáljuk, és a paciensnek ezt tudnia is kell. Tehát vagy a gyógyszerleírásból, vagy az orvos, a gyógyszerész információja alapján. A betegnek minden esetben információval kell rendelkezni a mellékhatásokról. Hogyha pedig olyan eset lesz, amely nem teljesen világos, akkor a szakembereknek kell beszerezni a szükséges információkat, és a szakembereknek kell a lehető legátláthatóbb módon foglalkozni a dologgal. Még egyszer az átláthatóságról, ami itt a nyilvános információkra vonatkozik. Itt egy kicsit kételkednék, hiszen ugyanolyan kétségeim vannak, mint a közvetlen információk esetében. McEwen asszony javasolta, hogy olyan információkat adjunk tovább, amelyek egyrészt a szakembereknek szólnak, másrészt olyanokat is, amelyek a fogyasztókat célozzák meg. Ezt jó ötletnek tartom, hogy kétfajta információ legyen. Hiszen nem vagyunk minnyáján abban a helyzetben, hogy az információkat megfelelően továbbítsuk. Néha a szakembereknek is nagyon nehéz ez. Természetesen a lehető legnagyobb átláthatóságot szeretnénk elérni, de lehet, hogy a túl sok átláthatóság néha nem megfelelő irányba mutat. Tehát próbáljunk meg például a gyerekeknek szóló gyógyszerek esetében teljesen magától értetődő, hogy a lehető legpontosabb, aprólékosabb információkra van szükségünk és szükségünk van az aktualizációra is. Tehát, hogy ezeket az információkat rendszeresen frissítsük. Tehát itt a nyilvános meghallgatásokról már szóltam, ez egy következő téma lenne. És itt is ugyanolyan kétségeim vannak, mint a közvetlen tájékozatásnál. Egy másik vita téma a következő. Úgy gondolom, hogy a generikus szereket, mivel ezek is gyógyszerek, ugyanúgy meg kell vizsgálni, mint a nem generikus gyógyszereket. Tehát nem új gyógyszerként kell bevizsgálni, hiszen azokat természetesen nagyon alaposan, hanem a generikusokat is. Számos országban éppen piacra jutnak ezek a generikus szerek, és a paciensnek tudnia kell, hogy mit is tartalmaznak ezek a generikus gyógyszerek, és hogy milyen mellékhatásai lehetnek. Elképzelhető, hogy a paciens akkor nem veszi be olyan szívesen ezeket a gyógyszereket. Tehát mindenképpen szükségünk van ebben az esetben is a generika esetében is a farmakovigilanciára. Most pedig a bizottságtól várnám a választ az említett pontokra. Köszönöm szépen, Ajuzó, és most eh, továbbítjuk a szót. Köszönöm. Hiper intéressant. Fet, euh, Nagyon érdekes ez a téma. Nagyon aktuális kérdésről van szó a farmakovigilancia esetében, hiszen itt van AH1N1 influenza vírus. Minden pedig azon múlik, hogy hogyan figyelnek a hatóságok. Tehát például Svédországban is már egy millió embert oltottak be, és négyen meghaltak az új vírus miatt. Tehát meg kell állapítani, hogy van-e valamilyen összefüggés, tehát hogy ez a négy ember azért halt-e meg, mert beoltották őket, vagy nem. És eddig körülbelül 400 mellékhatásról kaptunk tájékoztatást, és nagyon jó lenne, hogyha egy működő, jelentő rendszer alakulna ki tehát nézzük meg, hogy milyen háttere van ennek a dolognak. Tehát például, hogyha halálos érrendszeri megbetegedéseket okozhatnak gyógyszerek, mint például volt egy olyan gyógyszer, amelyet 1999-ben bevezettek, 2004-ben viszont visszavonták a piacról. Öt évig tartott, amíg ezt a terméket a piacról visszavonták, és látjuk, hogy halálos mellékhatásai is lehettek, sőt még öngyilkosságra is sor került a mellékhatások miatt. Tehát nagyon sokáig tartott az, amíg ezt a gyógyszert visszavonták a piacról. Nagyon alaposan, pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működik a rendszer. Meg Evans asszony olyan javaslatokat tett, amelyek javítják a szöveget, a bizottsághoz azonban lenne néhány kérdésem, illetve az előadóhoz. Tehát a kockázat menedzselési tervek. Mit ért ez alatt? A helyzet az, hogy egy új gyógyszert bevezetnek, akkor erősítek el a farmakovigilanciát. Igen, ennek lehetségesnek kell lenni, azonban ez bizonyos esetekben kivétel is lehet. Hiszen elképzelhető, hogy fennáll annak a veszélye, hogy túl gyorsan jut piacra egy bizonyos termék. Akkor nézzük meg az adatkezelést. Néhány országban a fogyasztókat azonnal informálják a mellékhatásokról. Más országokban eh, az orvosokon keresztül történik a tájékoztatás. Itt eh, szerintem a tájékoztatás eh, a lényeges. Tehát, hogyha valaki beteg, akkor elmegy az orvoshoz, és az orvos tájékoztatja a mellékhatásokról. Tehát az orvos ezek alapján, hogyha tényleg észleli a mellékhatásokat, akkor a hatóságokhoz fordulhat. Nagyon fontos lenne megszűrni az adatokat. Tehát, hogyha a betegek közvetlenül adhatnának be adatokat, akkor nem tudom, hogy nem vezetne ez túl burjánzáshoz. Egy másik pont pedig az adatokhoz való hozzáférés. Egy picit meg vagyok lepve, hogy az időszaki biztonsági jelentések a laborokban készülnek, és pedig olyan laborokban, ahová a kívülállóknak nincsen betekintése. Tehát a gyógyszergyárak laborjai titkolóznak. Szerintem a jelentéseket nyilvánossá kell tennünk. Na most nézzük meg ezt a mega adatbankot, hogy ott kiférhet hozzá az adatokhoz, kinek van hozzáférése. Tehát ez az EUDRA adatbank. A gyógyszerek mellékhatásai ott fel vannak sorolva, akár generikus, akár nem generikus gyógyszer. Tehát a farmakovigilancia érdekében szerintem mindenkinek hozzá kell férni az adatokhoz. A következő probléma a finanszírozás. Itt van egy közfinanszírozás, amely nem sokára végére ér. Ez pedig a farmakovigilanciát veszélyezteti bizonyos országokban. A szolgáltatók, tehát a gyógyszergyárak lesznek felelősek a finanszírozásért. Itt azonban nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen szerintem a gyógyszergyáraknak az adataikat el kell juttatniuk a laboroknak, de más megfelelő helyekre is. És hogyha a laborok ezeket az adatokat máshogy kezelik, mint ahogy elvárjuk, akkor viszont problémáink vannak. Még részemről lenne jó néhány megjegyzés, de szerintem ez a H1N1 vírus most nagyon jól megmutatja, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelően továbbadjuk az információkat. Franciaországban például probléma van az orvosokkal. Franciaországban az orvosok kötelesek továbbadni az adatokat, de nem teszik. A kórházakban van egy olyan orvos, aki a mellékhatásokról tájékoztat. A farmakovigilancia keretében. Az orvosok hm, teljesen más motivációval rendelkeznek ebben a kérdésben, és vannak független szakértők is, akik nem feltétlenül a gyógyszerészeti laboroknak dolgoznak. Most nézzük meg ezt a négy esetet. Azért haltak meg ezek az emberek, mert beoltották őket? Tehát milyen az ok-okozati összefüggés? Gondolják, hogy ezt a gyógyszer, gyógyszerészeti laborok megteszik? A svéd labornak feltettük a kérdést, és az egyetlen válasz, amit kaptunk, az az volt, hogy ezek az új anyagok új erősítőket tartalmaznak, és ezeknek ismét lehet mellékhatása. Tehát minden ország dönthet az oltóanyagról, tehát például Svájcban volt egy olyan vakcina, amely a terhesek és a gyermekek számára tilos. És Számos országban vannak még ilyen meghatározások. Tehát, hogyha a mellékhatásokról nem tájékoztatjuk a pacienseket, akkor ez a betegek bizalmát is csökkenti, sőt, alá is áshatja. Ezt a témát mindenképpen meg kell tárgyalnunk. A gyógyszerészeti laboroknak nem adhatunk túl sok szabadságot és mindenképpen bátorítani kell a nemzeti hatóságot, hogy saját független szakértőket is alkalmazzanak. Nagyon gyors tájékoztatásra van szükség, hogy a közvélemény is minden hamarabb megkapja az adatokat. Köszönöm. Most nem a saját nevemben beszélek, hanem Parvanova asszony nevében sajnos nem lehet közöttünk, viszont ő az ALDE részéről az árnyék jelentéstevő. A bizottság javaslatát üdvözlön, üdvözlendőnek tartjuk, mert itt arról van szó, hogy egész Európa szerte javítsuk a farmakovigilanciát, arról kell gondoskodni, hogy a rendszer proaktív, aktív legyen, különböző helyeken folynak a viták, és a, az orvosságok mellékhatásainak továbbítása problémát jelent a közegészségügy szempontjából, tehát itt mindenképpen európai fellépésre van szükség. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amely sokkal hatékonyabbá teszi a farmakovigilenciai rendszert, és sokkal nagyobb biztonsági érzetet ad a pácienseknek is nem csak az előnyökről, hanem a rizikóiról is szó van egy adott gyógyszernek. A gyógyszerek esetében mindig az emberi egészségről van szó. Egy másik fontos elem ennek kapcsán az az, hogy mi a hozzáállás, mi a hozzáállása a páciensnek a kockázatokhoz, hiszen minden kezelés, amely gyógyszerekkel történik, az kockázatokkal jár. Az adatok továbbadását a farmakovigilanciával kapcsolatban nagyon óvatosan kell elvégezni, hiszen ez a betegek érdekében is áll, de ez a gyógyszeripar érdekeit is képviseli. Az Európai Bizottság javaslatai a helyes irányba haladnak, ki kell építeni, erősíteni kell a farmakovigilanciai adatbankot az EU-trában, és ezt még tovább kell kiépíteni. Meg kell figyelni a különböző mellékhatásokat, és meg kell adni a pácienseknek a lehetőséget arra, hogy azonnal közölhessék ezeket a mellékhatásokat. Ez azt jelenti, hogy a pácienseket még jobban bevonjuk ebbe a folyamatba, de arra is ügyelni kell, hogy az adatok bizalmassága továbbra is megmaradjon. Tehát meg kell maradni ennek az adatvédelemnek akkor is, amikor a mellékhatásokat mások számára is elérhetővé tesszük. Nagyon fontos az, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen továbbadni az információkat az illetékes helyekre. Tehát azonnal informálni kell az előállítókat arról, hogyha mellékhatásokat tapasztalt egy páciens vagy egy orvos, ezeket a mellékhatásokat, ezeket az információkat azonnal az illetékes helyi nemzeti hatósághoz kell eljutatni. Tehát mindenképpen mi a rendszert szeretnénk javítani, nem pedig arról szeretnénk vitát nyitni, hogy hogyan lehetne jobban tájékoztatni a betegeket. Ez egyértelmű, hogy objektív információkat kell kapniuk a betegeknek. Lehet, hogy még a plusz információ rubrikát is fel kellene tüntetni a betegtájékoztatókon. Hogyha súlyos mellékhatások jelennek meg, az is jelentheti azt, hogy hogy erről is, informá- er- erről is információt kell adni, és azonnal meg kell jeleníteni a beteg tájékoztatón. Ezen kívül a biztonsági jelentéseket, a periódikus biztonsági jelentéseket is aktualizálni kell. És ezen kívül nagyobb vitára van szükség ennek kapcsán, hiszen itt olyan témáról van szó, mert minden tagállamot érint, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a farmakovigilanciai rendszer erősítése nem egy kényszer, hanem ez egy előrelépés annak érdekében, hogy nagyobb legyen a bizalom és a biztonság a betegek körében. Tehát ezek voltak Paranova asszony megjegyzései. Most eh, Veszlund asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én eh, Igazából nem szerettem volna beszélni a sert és influenza elleni oltás kampányról Svédországban, de most mégis meg kell tárgyalnunk ezt a kérdést. A svéd médiát ismerem. Ketten haltak meg Svédországban, miután beoltották őket H1N1 ellen. És uh, igazából senki sem él a gyanúperrel, hogy összefüggés van az oltás és a eset között, hiszen ezek a betegek nagyon betegek voltak. De nagyon fontos az, hogy kivizsgáljuk az eseteket, és nagyon fontos az, hogy nyílt folyamat legyen, tehát nagyon komolyan kell vennünk ezt a dolgot. De Svédországban sokkal többen haltak meg a sertés influenzában. Tehát, és volt olyan, akiről úgy döntöttek, hogy nincs szüksége oltásra, és meghalt. Tehát volt egy fiú, például, akit nem oltottak be, és az intenzív osztály mégis meghalt. Egy nyolc éves kislány köhögött például, és meghalt alvás közben, és megállapotás nyert, hogy sertés influenza miatt halt meg. Tehát sok ilyen eset van. A saját tapasztalataimból is elmondhatom, hogy több ezer ember szorul kezelésre, és sokan elmennek a kórházba. Eléggé gyakran van az, hogy 48 órán belül kellene velük foglalkozni, és nincs lehetőség rá. Tehát most teljesen független attól, attól hogy milyen inflezáról van szó, az embereket eh, tájékoztatni kell, hogy oltsák be magukat. De itt azért mégiscsak eh, kiemelnék eh, egy szempontot, és pedig a gyógyszerek és a gyógyszerészeti ipar környezetre gyakorolt hatása. És a káros hatásokat pedig, amennyiben lehet, ki kell küszöbölni. Egy olyan országból jövök, ahol jelentős a gyógyszeripar, és ahol megpróbáltuk a negatív környezeti hatásokat csökkenteni, illetve kiküszöbölni. Én ebben a jogalkotási folyamatban azt szorgalmaznánk, hogy például nem csak a betegekre gyakorolt mellékhatásokkal foglalkozunk, hanem a környezetre gyakorolt hatásokkal is. Ez is nagyon fontos. Svédországban például az összes hatóság, tehát például, de nem csak a közhatóságok, hanem például olyan hatóság, mint a, a, a vízügyi hatóság is foglalkozik a vízbe engedett gyógyszerek mellékhatásaival. Tehát nagyon fontosnak, nagyon komolynak tartom ezt a problémát. Joga van minden betegnek a legjobb gyógyszerhez, ez a prioritás, de ügyeljünk arra, hogyha megvan annak a lehetősége, hogy környezetbarátabb gyógyszert alkalmazzunk, akkor szerintem prioritást kellene adni ennek. Hiszen a gyártónak kötelessége, hogy betartsa a környezetvédelmi szabályokat is és azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nem ismerünk el egy gyógyszert, hogyha komoly környezeti hatásai vannak. Tehát ezeket a dolgokat elképzelhetőnek tartom. Elismert gyógyszereknél, lajstromozott gyógyszereknél is kiderülhet, hogy környezetre károsak, és hogyha van jobb alternatívák, akkor igenis ki lehet vanni ezeket a forgalomból. Gondoljunk bele, hogyha a vizet például szennyezik a gyógyszerek, akkor ez az emberek egészségére nagyon káros lehet. És gondoljunk például a terhes nőkre, gondoljunk például a gyermekekre, hogy milyen veszélyes lehet számukra a nem tiszta ivóvíz. Ezekre a dolgokra is figyelnünk kell. Tehát igen, mindig a legjobb gyógyszert kell alkalmazni, azonban arra is ügyeljünk, hogy a gyógyszeripar például kutasson, hogy milyen környezeti hatásai vannak egy gyógyszernek. Ezen kívül a hatóságnak legyen joga igenis elutasítani egy gyógyszer lajstromozását, amennyiben káros a környezetre. Úgy gondolom, hogy a jogalkotási folyamatban ezeket a dolgokat mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen ez a jövőnket is befolyásolja. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Köszönöm szépen Veszlund asszonynak. Péter Líza úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Linda McKevennek a kitűnő bevezetőjéért, és összességében egyetértek vele. A farmakovigilancia nagyon is fontos téma, és egy idő után néha előfordul az, hogy mellékhatásokat tapasztalnak, néha nem ö, fordul elő ez a klinikai vizsgálatok ö, ö, során. Az az adat, amit ö, a bizottság megelmített, vagyis hogy 5%-a a betegeknek kórházba kerül mellékhatások miatt, ezt az adatot természetesen a megfelelő fényben kell látnunk. Azok, akik gyógyszereket szednek, azért teszik, mert betegek, és minél betegebbek, annál hatékonyabb, vagy annál több mellékhatással jár egy adott gyógyszer. Jó példa erre egy tumor megbetegedés, és itt természetesen a gyógyszerek nagyon sok mellékhatással járhatnak, például a kemoterápia, és ez azzal járhat, hogy a fehér vérsejtek le, csökkennek, emiatt kórházba kerülhetnek, és ez nem azt jelenti, hogy rossz az, hogyha kemoterápiát alkalmaznak, bár be kell valljam, hogy vannak olyan orvos kollégáim, akik nem így látják, de összességében nem lehet azt mondani, hogy ez a terápia rossz terápia. Tehát, hogyha ezeket az adatokat látjuk, akkor ezt mindenképpen ezekre is gondolnunk kell. de a gyógyszereknél fellépnek néha olyan mellékhatások is, amelyek elkerülhetek lennének, hogyha jobb lenne a felügyelet, a nyomonkövetés. Ez, ez volt az első, amit szerettem volna elmondani. A második, azaz a paciensek informálására vonatkozik. Ferhajgan javaslatát nagyon kritikusan kell tekintenünk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor lehet, hogy az fog előfordulni, hogy az információk, amelyeket a cégek adnak ki a páciensek felé, az ahhoz vezethet, hogy az új gyógyszereket erősebben fogják alkalmazni, mint most. Ezt elmondta Linda McEwen is. Az új gyógyszereknél sokkal nagyobb a mellékhatások esélye, mint a már évek óta használt gyógyszerek esetében. Hogyha a szabályok nem lesznek megfelelőek, akkor az idézőjelben vett információ, amely akár reklám is lehet, akkor az ahhoz vezethet, hogy inkább az új gyógyszerekre fognak koncentrálni, nem pedig a már piacon lévő esetleges generikus gyógyszerekre. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen az összefüggéseket kell látnunk, és látnunk kell az információra való késztetést is, tehát a Ferhajgen úr által javasolt dolgot is látnunk kell. Ügyelni kell arra, nehogy egyfajta indirekt reklám valósuljon meg, a még eddig nem ismert gyógyszerek irányába. Konkrétan a javaslattal kapcsolatban a következőt mondanám, megfelelő egyensúlyra van szükségünk a szükséges farmakovigilanciai erősítés mellett, illetve a között, hogy ne legyen túlzott a bürokrácia. Szeretnék PSUR-ekre utalni. Úgy gondolom, hogy itt a követelmények a követelményeket nem kellene még jobban növelni, mert különben ez túlságosan megterhelné főként a kis és középvállalkozásokban működtetett gyógyszercégeket, tehát mindenképpen kiegyensúlyozott pozícionálásra van szükségünk. Felmerül természetesen a rendszeres irodalmi kutatások kérdése is, hogy ezt el kellene végeznie -e a nemzeti hatóságnak, illetve a gyógyszercégeknek is. Ahogy Ajúzó asszony az árnyék tevő is elmondta a szocialista részéről, én is úgy gondolom, hogy mindenképpen az, hogyha a betegek adják át a mellékhatásokról az információt a hatóság felé, az problematikus. Úgy gondolom, hogy vannak olyan betegek, akik néha jobban informáltak, mint bárki más, főként a súlyos betegségek kapcsán, de hogyha minden paciens számára ezt megnyújtjuk, akkor az a tapasztalatom, hogy nagyon gyakran jönnek mellékhatásokkal a betegek az orvoshoz, aztán kiderül, hogy ez nem is a mellékhatás volt, hanem a betegségből fakadt, vagy egy teljesen független faktor volt. Tehát, ahogy mi ezt mondjuk az orvosi körökben, itt bolháról és tetűről van szó, tehát két különböző dologról, tehát nem lehet összekeverni a dolgokat. Tehát nagyon fontos az, hogy az orvos ezt először megnézze, és eldöntse, hogy ez most valóban egy mellékhatása, vagy egy független dolog, mert különben nagyon gyorsan hiteltelené válhat egy adott gyógyszer, vagy az egész rendszer, és igazából ezzel nem segítjük elő a biztonságosság, illetve megbízhatóság kérdését. Végezetül néhány szó a betegtájékoztatóról. Itt azt mondtuk, hogy itt le, legyen egy külön pont a fontos információkról, ezt fekete keretben kellene feltüntetni. Tegnap volt egy rendezvény egy gyógyszer cégnél, gyógyszer, gyógyszeriparnál, szervezték ezt meg a bizottsággal egyet, és ott igazából ellenezték ezt, hiszen ez úgy gondolták, hogy úgy fog kinézni ez a tájékoztató, mint egy gyászhír, hiszen Németországban a gyászhíreket szokták feketével bekeretezni, és azt mondták, hogy ha már ha a fekete zavarja a gyógyszercégeket, akkor lehet rózsaszínnel vagy kékkel is bekeretezni, de nem erről van szó, nem az a döntő kérdés, hanem az a kérdés, hogy van-e, egyáltalán, van-e egyáltalán értelme annak, hogy a betegtájékoztató legyen egy ilyen információ, elolvassák-e ezt a betegek. Én úgy vélem, hogy mindenképpen van ennek értelme. Tegnap egy másik megbeszélés során azt hallottam, hogy az engedélyező hatóságok úgy gondolják, hogy a tájékoztatókat úgy kell megfogalmazni, hogy azok érthetőek legyenek, mert többnyire ezek nem érthetőek, hiszen nagyon sok olyan információt tartalmaznak ezek a betegtájékoztatók, amelyek nem is érdeklik az átlag betegeket, de hát a gyógyszercégeknek jogi szempontból ezeket fel kell tüntetniük. Úgy vélem ezért, hogy vagy a McKeven jelentésben, vagy a Christopher Fjellner jelentésben ezt a kérdést pontosabban meg kellene vizsgálnunk, és egy fejezetet kellene szentelnünk annak, hogy valahogy optikailag ki lehessen emelni a betegtájékoztatókon ezeket a lényeges információkat, tehát fel kell tüntetni azt is, hogyha bármilyen mellékhatást eh, tapasztalnak, akkor azonnal menjenek el az orvoshoz, És természetesen azt is fel kell tüntetni, hogy rendszeresen kell szedni a gyógyszert, mert különben nem fog a kívánt hatás bekövetkezni. Úgy vélem, hogy a jelenleg információk a betetejékoztatókon lehet, hogy jogi szempontból fontosak, de hát nem igazán segít ez a betegekkel. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Péter Lizének az értelmetlen, értetetlen betegtájékoztatók miatt mindannyian szenvedünk. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk ezen javítani. Vittorio Prodi. Grazie Presidente. Eh, credo che sia effettivamente... Köszönöm, Ez egy eh, tényleg fontos eh, téma, a gyógyszer, eh, gyógyszerek biztonsága, a farmakovigilancia. És éppen ezért úgy gondolom, hogy megérdemli a téma, hogy sokat foglalkozzunk vele. Hadd mondjuk el azt először, mint egy kiinduló pontként, hogy a betegtájékoztató mindig oda van csomagolva a gyógyszer mellé, és a betegtájékoztató tartalmaz eh, adatokat arra vonatkozóan is, hogy kihez forduljon a beteg, amennyiben mellékhatást észlel. Azt gondolom, hogy eh, ez információ részét kell, hogy képezze a gyógyszert felíró orvos eh, neve is, hogy aztán az információ forráshoz eltaláljanak, oda találjanak az adatokat begyűjtő személyek, mert az ilyen mellékhatás információt hasonló módon kell begyűjteni az Európai Unió teljes területén. Ugyanazon célt szolgálnak ugyanis. Éppen ezért úgy gondolom, hogy eh, fontos, hogy eh, ezeket az adatokat ugyanazon a módon gyűjtsék be, mert ugyanazt a célt szolgálják. E, van egy külön probléma az új gyógyszerekkel. Az új gyógyszereket egy ideig külön figyelemmel kell nyomon követni a piacra való bevezetést követő időszakban. Ez az a posteriori validációhoz nélkülözhetetlen. Ez egy fontos része az egész farmakovigilancia rendszerének, tehát a gyógyszer piacra vezetése utáni külön megfigyelés, monitorozás. Ugyanakkor problémát vet fel, hogy a különböző betegek különböző módon használják a gyógyszereket. Hadd adjak egy példát. Az immunrendszert nem csak a gyógyszerek befolyásolják, hanem a lakókörnyezet is, nevezetesen milyen szennyezésnek van kitéve lakóhelyén az adott beteg, amely allergiás reakciókat válthat ki már önmagában is. Tehát a farmakovigilancia ebből a szempontból is nagyon fontos, mert el kell különíteni egymástól ezeket a különböző hatásokat, tényezőket. az ezzel kapcsolatos információ segíthet akkor, amikor esetleg figyelmeztetést kell kiadni bizonyos gyógyszerek vonatkozásában. Tehát azt gondolom, hogy itt arra kell odafigyelni, hogy különböző környezeti hatások jel között élnek emberek, amelyek úgymond érzékenyebbé tehetik bizonyos gyógyszerek esetleges mellékhatásaira. Tudom, hogy ez nagyon komplikált és bonyolult, de mégis erre is oda kell figyelni. Ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell az illetékes hatóságoknak. Képesnek kell lenniük arra, hogy elemezzék ezeket a hatásokat is. Köszönöm. Signor Rossi. Rossi úr. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy ez egy érzékeny, ugyanakkor fontos téma, és tényleg oda kell figyelnünk az Európai Bizottság kezdeményezéseire. Én egyébként alapvetően egyet is értek az Európai Bizottsággal és egy sor kollégával, aki már felszólalt. A farmakovigilancia rendszerét meg kell erősítenünk, ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy ez ne vezessen a cégek az Európai Unióban működő cégek számára magasabb direkt vagy indirekt költséggel, mert ha ezt nem tudjuk elkerülni, akkor vissza fognak ütni ezek az intézkedések, adott esetben úgy, hogy ezek a cégek áttelepítik székhelyüket más országokba. Az 5%-os adat, nevezetesen, hogy a kórházi eh, kezelések 5%-át a mellékhatások okozzák, eh, nos, eh, ezzel foglalkoznunk kell. Ami, az illeték, ami a mellékhatásokat illeti, valóban jó, hogy az orvosuknak a betegek továbbíthassák, továbbíthassák ezeket a mellékhatásokat, akik aztán összegyűjtik, és majd azt tesznek vele, amit kell. Az átlag beteg ugyanis nem feltétlenül rendelkezik azzal a tudással, amely ahhoz szükséges, hogy a saját állapotát felmérje emellett egy olyan eljárást is ki kellene alakítani, amely révén felfüggeszthetjük azoknak a gyógyszereknek a forgalmazását, amelyek veszélyesek lehetnek az emberre. Például, ha egy gyógyszer allergiás reakciókat provokál, illetve okoz egy sor betegben, ugyanakkor más betegek számára kétségkívül hasznos, akkor ezt fel lehet függeszteni ezt a gyógyszert, ha van másik termék, amely kiválthatja. Ugyanakkor, ha életmentő gyógyszerről van szó, vagy olyan gyógyszerről, amelynek nincs alternatívája például egy ritka betegség kezelése esetén, ahol csak nagyon kevés gyógyszer hatásos, nos ott azért nagyon meg kell gondolni azt, hogy felfüggesszünk-e egy gyógyszert, vagy forgalmazását, vagy visszavonjuk-e, a, kivonjuk-e a piacról. Tehát itt a gyógyszer pozitív hatásait össze kell mérni a negatív hatásokkal, és bizonyos alternatívákban kell gondolkoznunk. Amennyiben nincs alternatív gyógyszer, akkor aztán végképp oda kell figyelni, és nagyon óvatosan kell eljárni, mert azt kockáztatjuk, hogy túlbecsüljük a kockázatot és alábecsüljük a hasznot, visszavonjuk a gyógyszert, kivonjuk a, a forgalomból, és azok a betegek, akik profitálnának a, ebből a gyógyszerből, valójában olyan helyzetbe kerülnek, hogy a ritka betegségükre adott esetben semmilyen gyógyszer nem létezik a piacon. Tehát E, ezekről a gyógyszerekről egy listát lehetne, a mellékhatásokról egy listát lehetne készíteni. Általában ugye az történik, hogy hogy a gyógyszert, amikor megveszi a beteg, akkor kiveszi a gyógyszert E, és e, gyakorlatilag eldobja a betegtájékoztatót és a gyógyszer dobozát. Néhány hónap múlva, amikor előveszi a kis gyógyszeres szekrényéből a gyógyszert, már nem emlékszik arra, hogy mire írták fel neki ezt a gyógyszert, és akkor onnantól kezdve rosszul használja. Hogyha a magán a gyógyszer csomagolásán lenne egy rövid leírás arról, hogy mire is való az a gyógyszer, és mik a legjellemzőbb mellékhatások, akkor ez már is megakadályozná azt, hogy össze-vissza szedjenek be gyógyszereket emberek nem megfelelő betegségek kezelésére nyilvánvaló minden mellékhatást alaposan fel kell jegyezni és meg kell vizsgálni. Sajnos a tagállamok egy része, beleértve Olaszországot is, gyakran késedelmesen tesz jelentést az ilyen problémákról. Hogyha találunk egy olyan beteget, aki mondjuk bizonyos idő után alakít ki magában, vagy alakulnak ki benne e, mellékhatások. Most azt is kezelni kell tudni a farmakovigilancia e, révén, mondjuk e, olyan esetekben, amikor egyébként egy engedélyezett gyógyszert szedett, vagy vakcinát kapott az adott beteg. Külön oda kell figyelnünk a harmadik országokból származó gyógyszerekre, mert ugyan igaz az, hogy az aktív hatóanyagok alapján ellenőrzik a gyógyszereket, de mint ahogy Pródi úr is mondta, figyelembe kell venni azokat a maradványanyagokat, amelyek megfigyelhetők, vagy benne lehetnek a, a gyógyszerben. Hogyha nincsen garancia arra, hogy milyen körülmények között készül az aktív hatóanyag, akkor előfordulhat, hogy egy olyan gyógyszer, amely egyébként a megfelelő aktív hatóanyagot alkalmazza, illetve ha váltja, tartalmazza, olyan anyagot használ mellékanyagként, vagy tartalmaz ilyen mellékes anyagként, amely allergikus reakciókat vagy valami mást válthat ki. Tehát, hogyha van egy olyan gyógyszer, amely komoly mellékhatásokat válthat ki, akár mondjuk olyan módon is fel lehet figyel, hívni a figyelmet a veszélyekre, hogy másfajta csomagolást írunk elő. Legyen például, hogy olyan, hogy, hogy kevesebb gyógyszer van egy csomagolásban. Például hogyha egy szokásos antibiotikum kezelés az 8 tablettából áll, akkor ne is csomagoljanak többet 8 tablettánál egy adagba. Sok ember ugyanis akkor is beveszi egy gyógyszert, ha már nincs szüksége, ha több van a dobozban. Emellett a túlzott tesztelések problémájára is oda kell figyelnünk, különösen az állatkísérletek számának és tartamának csökkentésére. Természetesen vannak esetek, amikor állatkísérletekre szükség van. Van olyan törekvés, hogy ugyanazon az állatfajon kétszer ne teszteljék ugyanazt az anyagot. Ugyanakkor nyilván a túlzások elkerülése mellett az állat kísérletek elengedhetetlenek. Én sem szeretem látni, hogy az állatok szenvednek, de hogyha emberek élete forog kockán, akkor az előzetes gyógyszerkísérleteket állatokon el kell végezni. Tudom, hogy bizonyos gyógyszerekben előfordulnak olyan anyagok, amelyek különböző mellékhatásokat váltanak ki különböző emberekben. Ha van egy olyan aktív anyag, amely eh, például indo-európai eh, eh, betegben nem okoz semmilyen problémát, előfordult más rasszhoz tartalmazó emberben, kivált bizonyos mellékhatásokat. Na most Európában a nagyszámú bevándorló miatt mindenféle ember él, és ezt sem szabad elfelejtenünk a gyógyszerkísérleteknél adott esetben ilyen jellegű figyelmeztetéseket is kell tartalmaznia a csomagnak, mert a különböző rasszhoz tartozó emberek máshogy reagálhatnak gyógyszerekre, illetve nem tudják a gyógyszertájékoztatóból, hogy mondjuk egy kisebbségi rasszhoz tartozva adott mellékhatások náluk fokozottabban érvényesülhetnek. E, emellett e, elő lehetne írni, hogy angol nyelvű betegtájékoztató mindig legyen benne a csomagba, független attól, hogy melyik országba forgalmazzák a gyógyszert, hogy a külföldieknek is legyen esélyük megérteni a betegtájékoztatót. Tehát egy egységes rendszer kell a gyógyszerekhez való hozzáféréshez, illetve egy egységes rendszer a riasztáshoz. Az Európai Unióban jelenleg 27 tagállam van, ezek száma valószínűleg nőni fog. Nem engedhetjük meg, hogy különböző gyógyszer kivonási vagy felfüggesztési rendszerek létezhessenek. Nem lehet azt sem megengedni, hogy különféle rendszerek létezzenek a mellékhatások kezelésére. Hát- Köszönöm szépen. Köszönöm szépen egy kicsit engedtük, hogy tovább beszéljen, de a többieknek nem leszünk ennyire kedvesek. Temapolusz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon érdekesnek tartom azt, amit eh, itt hallunk, eh, főleg az, ami a környezetre vonatkozik. De most az előttem szólóhoz csatlakoznék. Nagyon jó az, hogy az Európai Parlament is összképet szeretne alkotni, és pedig az állampolgár szempontjából. És nem csak a gyógyszeripari vállalatok szempontjait kell figyelembe venni, amelyek profitéhesek, és hajlandók tüneteket kezelni, de a betegségek okait igazából nem akarják megszüntetni. Pedig néhány évezred a tésznek pont ez volt a célja, tehát a betegség megelőzése. Amennyiben egy gyógyszernek mellékhatása van, akkor azonnal reagálnia kellene. Meg Evan asszony utalt rá, hogy számos haláleset is előfordul a halálesetek, a kórházi halálesetek eh, listán 50. helyen áll a mellékhatásból fakadó halál. Tehát itt nem arról van szó, hogy gyógyszerek visszaélnek, vagy gyógyszereket rosszul alkalmaznak, hanem arról van szó, hogy a gyógyszerek mellékhatása miatt halnak meg emberek. A fogyasztókat erről természetesen tájékoztatnunk kell. hogy a gyógyszeripari vállalatok néha hamis tájékoztatást adnak, az nem korrekt. És ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Meg kell kísérelnünk azt, hogy minél jobb információt kapjon a fogyasztó. Hiszen a fogyasztó csak is megfelelő információk esetében alkalmazhatja a megfelelő gyógyszert, De sajnos nagyon kevés olyan tanulmány van, amely a gyógyszerek mellékhatásáról szól. A fogyasztónak az interneten keresztül is hozzá kell ilyen férnie. Nagyon kevés információ van, amely interneten hozzáférhető a fogyasztók számára. A meglévő adatbankot elképzelhető, hogy kártérítési pereknél a gyógyszeripari vállalatok ellen felhasználható. Mindenképpen megfelelő testületeket is létre kell hozni, amelyek kompetensek, amelyek illetékesek, azonban szerintem a gyógyszerek ellenőrzési és lajstromoztatási folyamatát ezzel nem szabad veszélyeztetni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ne hagyjuk, hogy a gyógyszergyárak kísérleti nyulai legyünk. Ezt is vegyük figyelembe. Végezetül pedig a következőt mondanám el. Hogyha ezeket a gondolatokat tovább folytatjuk, akkor az azt jelenti, hogy az egészség személyes kérdés, de közkérdés is. Tehát ez az állampolgárok és a társadalom egyik kincse, és nem a gyógyszervállalatok magán vagyona. És így is kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Köszönöm. Zsülpanyó. Köszönöm, elnök úr. A kérdés a rendeletről is szól, amelyről májusban volt vita. Tehát a paciens információ és a reklám, és így tovább. És itt mindenképpen szükségünk van további vitára. Természetesen értem azt, hogy itt miről van szó. Tehát arról van szó, hogy vannak bizonyos elvárások az állampolgárok részéről, és ezek a kérdések mindig fel is merülnek. De hát a polgárok nem mindig bíznak a gyógyszerekben. Linda McEvennek csak gratulálhatok ahhoz, amit bevezetésképpen elmondott. Tehát, hogy legyen irányelv és legyen rendelet a farmakovigilanciáról, az nem csak a, a rendszert javítja, a polgárok tájékoztatását is javítani kell, be kell vonni őket a nehézségekbe. Tehát tudniuk kell, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek, amennyiben nem érzik magukat biztonságban a gyógyszerekkel kapcsolatban. Tehát most például itt van a sertés influenza elleni oltás. November 12-én kezdődik majd az oltási kampány Franciaországban. Halljuk, hogy nincs soknak, sok polgárnak kedve beoltatni magát, és nem is csoda, hiszen alig van információ az oltóanyagokról. És amíg egy orvos továbbképzésben részesül, az ismét időbe telik. Tehát itt a törzs változott, az influenza törzs, éppen ezért gyorsan kellett haladnunk. És a pacienseket nem megfelelő módon tájékoztatják. Ez pedig az A influenza esetében is hasonló, hiszen gyorsan kell az oltóanyagot kifejleszteni. Még a következő szempontot szeretném elmondani. a gyógyszer kifejlesztésének egész ciklusában szükséges az ellenőrzés, ahogy ezt Linda McEwen említette az előbb. Arra is gondolnunk kell, hogy a problémák 5%-a jut el a testületig, addig a testületig, amely a vizsgálatokat végzi, és megszabja, hogy milyen változtatásokra van szükség. Természetesen a gyógyszerészeti laborok között verseny van. Azt is tudjuk, hogy egy betegségre általában több gyógyszer létezik. A betegek egy bizonyos gyógyszert szednek, és természetesen ahhoz hogy kijelenthessük, hogy egy gyógyszer jobb, mint a másik, ahhoz kb. 15-20 ezer betegre van szükség, akik szedik ezt a gyógyszert. Ez pedig természetesen olyan probléma, amelyet szabályoznunk kell. Sokan a laborok is említik ezt, hogy igazából a gyógyszerek 10%-a ténylegesen érdekes. Tehát a farmakovigilanciának sokkal jobban kell fejlődni, sokkal erősebbnek kell lennie, hogy ezeket a dolgokat is figyelembe vegye. Meg vagyok lepve, hogy néhányan még csodálkoznak, hogy nem tájékoztatják a betegeket. De hát vannak beteg szövetségek, és szerintem nagyon fontos az, hogy legyen kapcsolat az állam és a betegek között. Franciaországban az elmúlt hetekben annak voltam tanulja, hogy nagy laborok szervezik a tájékoztatás, gyógyszerészeti cégek, és ők alakítanak beteg szövetségeket. Úgy gondolom, hogy ez nem helyén való. Szerintem az államnak kellene itt lépnie, hiszen megfelelő egyensúlyt kell létrehoznunk az érdekek között. Nem tudom, hogy valahol máshol van-e ilyen. De én meglepődtem, hogy egy nagy gyógyszerészeti labor szervezte Franciaországban a párbeszéd hetét. Köszönöm. Salvatore Tatarella az utolsó felszóló ebben a kérdéskörben. Elnök úr, azzal kezdeném, hogy kiváló munkát végzett a jelentés készítője, azonban egy dolgot szeretnék tisztázni. És pedig azt, hogy a jelenlegi rendszerre és a központi adatbank, illetve a nemzeti adatbankok között milyen kapcsolat van. Érdekelne, hogy hogyan függenek a nemzeti rendszerek össze a központi rendszerre. Köszönöm. Akkor most a bizottságot kérném meg, hogy válaszoljon, amennyiben kérdésekre reagálni szeretne. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Mekeven asszonynak szeretném köszönetemet kifejezni, és szeretném kijelenteni, hogy a bizottság nagymértékben egyetért álláspontjával. A kompromisszumos megoldásaival is. Egy-két eh, megjegyzésre szeretnék reagálni. Az utolsóval kezdeném, hiszen ez nagyon fontos, hogy a többit is megértsük. Ez a szöveg eh, nem eh, változtat a tagállamok felelősségén. Tehát nincsen illetékesség átadás. A tagállamok nem adják ki tehát a felelősséget az európai szintre, mint ahogy más esetekből ezt ismerjük. Azt akartuk, hogy a farmakovigilanciai döntések olyan rendszerben legyenek, hogy a tagállamok megbeszéljék egymással a gyógyszerek helyzetét. Tehát, hogyha bizonyos gyógyszert bevonnak a piacról, engedélyeznek, nem engedélyeznek, arról tájékoztassák a többi tagállamot is. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy egy tagállamban visszavonnak egy gyógyszert, és egy másikban nem. Koordináció szeretnénk tehát elérni a tagállamok között. Az eutra vigilancia a az egész Európai Unió számára szeretnék létrehozni egy adatbankot, ez pedig hozzáférhető kell, hogy legyen az összes nemzeti hatóságnak. De ez az adatbank nem változtatja meg a nemzeti hatóságok illetékességét a farmakovigilanciában. Tehát a mellékhatások hogyan kerülnek be az adatbankba, ezért a gyógyszerészeti laborok és a nemzetállami hatóságok felelősek. Ami pedig a betegek jogaira vonatkozik. A következőt mondanám. Nem lehet eh, közvetlenül adatokat beadni az információs rendszerbe. Amit eh, látunk az az, hogy a betegek a saját hatóságukat informálják, és a hatóságok pedig ezeket az információkat kiértékelik. És pedig úgy, mintha orvostól, kórháztól származnának ezek az adatok. Tehát azok az információk, amelyek a betegektől származnak, nem kerülnek be közvetlenül, nem kerülhetnek be közvetlenül a központi adatbankba. Hiszen ezek az orvosnak fontosak. Hogyha a beteg nem ment orvoshoz, hogy gyógyszert írasson fel magának, akkor az orvos nyilván nem is tájékoztatja. Hogyha ezeket az információkat pedig szeretnénk eljuttatni a hatóságokhoz, akkor sokan nem kapják meg azokat amelyeket meg kellene kapniuk, hogyha felírnak nekik egy gyógyszert. Most nézzük meg a generikus gyógyszereket. A generikus gyógyszerek esetében ugyanazok a kötelezettségek vannak, mint az új gyógyszereknél, tehát tájékozatást kell adni a mellékhatásokról. A generikus gyógyszerek hatóanyagai ismertek, hiszen ezek évek óta a piacon vannak. Tehát már akkor is a piacon voltak, ami mielőtt generikussá váltak volna a gyógyszerek. Tehát eh, éppen ezért eh, a generikus gyógyszereket eh, nem kell rendszeresen újra bevizsgálni, amennyiben a hatóanyagok ismertek. Tehát esetükben ez más, mint az új gyógyszerek esetében. Rivázi asszony szólt kockázatmenedzselési tervekről is. Tehát, hogy az engedélyeztetési eljára, eljárásnál, illetve a forgalomba hozatal után milyen ellenőrzési lehetőségek vannak. Ez nem változtat semmit a gyógyszerek forgalomba hozatalán. A javaslatban semmi olyasmi nincs, ami megkönnyíteni a piacra vitel feltételeit a feltételek nem változnak, tehát a feltételeket teljesíteni kell, amennyiben új gyógyszer kerül a piacra. Egy dolgot mindenképpen szeretnék tisztázni. A kockázatmenedzselési tervek egy olyan kötelezettséget jelentenek, amely a gyógyszergyárakra árul. Nem tudjuk, hogy ezek a gyógyszerek hogyan működnek, például amikor nagyon nagy mennyiségben kerülnek piacra. A klinikai kísérletek eh, elég adatot szolgáltatnak, de nem elégségest. A parlament javaslatait eh, természetesen figyelembe vesszük, tehát hogy mi van az előrehaladott terápiák esetében. Ebben az esetben a parlament több átláthatóságot kíván. Tehát, hogy a felhasználók jobban kapjanak tájékoztatást a gyógyszerek alkalmazásáról, alkalmazhatóságáról. Számos előírás találunk, amelyek ezekkel a javaslatokkal találkoznak, hiszen egy viszonylag átlátható rendszerről van szó. Itt nem csak az EUDRA vigilanciáról van szó, hiszen számos olyan adat szerepel ebben, amelyeket a különféle bizottságok értékelnek ki. És ezeket a kiértékeléseket el kell juttatni a fogyasztókhoz. Tudjuk, hogy Svédországban voltak halálesetek az oltóanyag miatt, de nem tudjuk, hogy most a halálesetek a betegség súlyossága miatt következtek, hát például egy rákos beteg halálozott el. Tehát öt halálesetről volt szó, és mindenképpen ki kell vizsgálni, hogy ezeket a haláleseteket a oltó anyagra lehet visszavezetni. Tehát elképzelhető, hogy más esete volt, tehát illetve más oka volt a haláleseteknek. Természetesen a személyes adatokat is figyelembe kell vennünk, hiszen nem kereskedelmi adatokról van szó, hanem személyes adatokról. Az Európai Adatvédelmi Hatóság is figyelmet szentelt a javaslataiknak, és a új módosított javaslatnak a névtelenséget is figyelembe kell venni. Tehát, hogy egy bizonyos esettel ne lehessen egy nevet összekötni. Ezt az előres mindenképpen be kell tartani. Tudnunk kell azt is, hogy az Egyesült Államokban is hasonló szabályok vannak, mint nálunk. Semmiképpen sem adhatjuk lejjebb, mint az Egyesült Államokban. Az interneten keresztül fogyasztók kaphatnak információkat. Tehát nem lehet azt, hogy a mi polgáraink az amerikai információkból tanuljanak, a saját információkból kell. Tehát nem szabad lejjebb vinnünk a lécet, mint Amerikában. A farmakovigilanciát európai szinten kell megvalósítani és gondoskodni kell arról, hogy az információk hozzáférhetők. Ugyanezt teszi az amerikai élelmiszer és gyógyszer ügyi hatóság is. Véleményünk szerint Európában még több lehetőségünk van, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk a gyógyszerekről. Többen azt mondták, hogy a gyógyszerdobozban lévő cédula nem feltétlenül érthető, közérthető a fogyasztók számára. Tehát ami a szakembernek érthető, nem biztos, hogy érthető a betegnek. És sokan nem is szedik be a gyógyszert, hogyha elolvassák cetlit. Tehát fontos a legfontosabb információkat összefoglalni. És pedig azokat az információkat, amelyeket az ellenőrzés után megállapítanak. Tehát, hogy most, most ez piros keretben, vagy fekete keretben legyen, az teljesen mindegy, nyitottak vagyunk a vitára. De azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokat meg is válaszoltam. Köszönöm a bizottságnak. Linda, még valamit? Szeretném megköszönni a kollégáknak az itt elmondottakat, és mindent írásban is hajlandó vagyok fogadni, a további meglátásokat. Nos, két dologra térnék itt ki. Az egyik a betegek által közvetlen beküldött mellékhatás jelentések. Azt gondolom, hogy bizonyos kollégáknak akkor erről anyagot kell küldenem. Mi egyébként nem arról van ugyanis itt szó, hogy, hogy én, ha van egy reakcióm, akkor magam feltehetem az európai adatbázisba ezt a mellékhatást. Nem. Közvetlen, közvetlen jelentés az európai adatbázis felé nincsen. A nemzeti hatóság felé van közvetlen jelentési lehetőség, és aztán ez a nemzeti hatóság megvizsgálja ezteket a jelentéseket, mint az összes többit, amit kap, akár további információt is kérhet az a, a betegtől, és utána pedig majd szakértők elemzik a beérkezett adatokat, adatokat a nemzeti hatóságon belül, és ha ők ezt elfogadják, csak akkor kerül ez föl a központi adatbázisba. Eh, az én aggodalmam az, hogy eh, a betegek egy része eh, nem jelenti a mellékhatásokat az orvosoknak, vagy az orvos nem is ad rá lehetőséget, mert nem tölt elég időt a betegekkel. Tehát nekünk egy lehetőséget kell teremtenünk a betegeknek arra, hogy más csatornán keresztül jelezzék a mellékhatásokat. Megint csak megnyugtatandó itt az embereket. Beszéltek itt a Ferhajgen jelentésről, az egy teljesen más kérdés, semmi, oka, semmi összefüggés nincs a most most tárgyalt témával. Azt gondolom egyébként, hogy a, a gyógyszerészeti cégek közvetlen kommunikációját a betegekkel nem kell támogatnunk. Nos, az én ügyem itt inkább az, hogy azt tisztázzuk, hogyan kell a beérkezett információval kapcsolatban eljárni a gyakorlatilag itt mi az állami hatóságnak adunk e, vezető szerepet. Ez egy közegészségügyi probléma, illetve ez egy közegészségügyi dosszié, tehát ők fogják a legfontosabb döntéseket megtenni. Számomra a betegek jelentési lehetősége rendkívül fontos. E, ugyanígy fontos az átláthatóság. E, a beteg tájékoztatóról volt itt szó, ami megint csak az átláthatóság egy eleme, hiszen arról szól, hogy ennél többet a beteg általában nem is tud, az információhoz való hozzájutás az nem azt jelenti, hogy rájuk öntünk egy csomó olyan információt, ami, amit nem ért e, és nem tudja e, megérteni. E, ugyanezért nem gondoljuk azt, hogy hogy közvetlen hozzáférést kell biztosítani a központi adatbázishoz, mert úgyse értené a legtöbb ember. Amit én, mint beteg tudni akarok, és gondolom a legtöbb beteg tudni akar, az a bejelentett mellékhatásoknak egy intelligens elemzése, közérthető nyelven. Na ezt kell hozzáférhetővé tenni az emberek számára. Ugyanez igaz arra is, amit Peter Lizem ezek az időszakos, a PSUR-ek, az időszakos vállalati gyógyszerészeti jelentések, amiket be kell küldeniük. Mit csinálnak jelenleg? Nagyon sok PSUR érkezik be a kompetens hatóságokhoz, a legtöbbet meg se nézik, mert nincs rá kapacitásuk, sokkal, nagyon sok munkájuk van ugyanis. Tehát az új előírás az, hogy egy elemzést, egy egy rövid változatot küldjenek a PSUR-ből, és aztán azt ténylegesen elemezzék és dolgozzák fel. Nos, mivel minden, e, mivel a, a mellékhatásokat a, a, a cégek e, begyűjtik, a PSUR az, ami e, tartalmazza ezeket, és aztán ennek az analízisét kell tovább küldeni a nemzeti hatóságoknak. Mindenképpen oda kell hatnunk, hogy ne árasszák el feldolgozhatatlan információkkal se a beteget, se a hatóságot. Amikor én elolvasok, vagy át kezembe veszek egy beteg tájékoztatót, akkor tényleg nem is tudom, hogy hogyan kezeljem ezt a sok adatot. Olyan sok dolog szerepel rajta mellékhatásként, gyakorlatilag majdnem minden gyógyszernek majdnem minden mellékhatása föl van sorolva, ami egyáltalán előfordulhat egy emberrel. Ehm, én pedig azt szeretném, hogy normális információt kapjanak, és ne pedig minden mellékhatást függetlenül azoknak a valószínűségétől. Nos, én egyébként eh, azt gondolom, hogy itt plusz terhet eh, rovunk a vállalatokra, kockázatkezelés területén minden kockázatra kell valamilyen megoldást találniuk, ez egy, mielőtt bevezetik a piacra eh, a eh, gyógyszer, tehát ez egy plusz teher a vállalatoknak az én értelmezésemben. Eh, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és nyilván lesz erről még vita. Thank you very much. Uh, we... Köszönöm a jelentést, akkor a januári bizottsági ülésre várjuk itt a szakbizottságban, márciusban talán már szavazni is tudunk róla. A szakbizottságban ez egy nagyon fontos téma. Most elkezdtünk a 19-es napi rendi ponthoz, amely egy szóbeli kérdés, Pilár Júzó. Pilára Júzó kérdése, az élelmiszerek monitorozása, mégpedig a klónozott állatokból származó élelmiszerek esetleges moratóriumának bizonyos aspektusai. Ajúzó, kolléganő, eh, képviselőasszony kap, eh, illetve ön, ön kapja meg a szót, igen. Bizottság. Józó asszony kapta meg a szót. Köszönöm. Eh, köszönöm a bizottságnak, hogy hajlandó itt válaszolni erre a kérdésre. Hadd kezdjem. Én úgy tudtam egyébként, hogy a bizottság fog először beszélni, mindegy nem baj. Hadd mondjam akkor, hadd kezdjem azzal, hogy ennek a témának akkor lettem a felelőse, amikor már kicsit beleástam magam, és amikor a politikai frakciók úgy döntöttek, hogy az új bizottság hatalom, hivatalba lépéseig nem fogadják el a bizottság vonatkozó előterjesztését. Vegyék figyelembe a parlament meglátásait, ami legitimebbé teszi majd a döntés. Azt gondolom, hogy ez helyes volt. Ugyanakkor itt mégis egy sürgős dologról van szó. Új technológiák kerültek bevezetésre a, mind az agrárágazatban, mind pedig az élelmiszeriparban. Itt a klónozásra gondolok, erre válaszolnunk kell. Itt egy gazdasági ágazatról van szó, amely amely, amelyet egyszerűen jobban oda kell figyelnünk rá. E, itt e, azt szeretnénk elérni, hogy e, tényleg csak a technikai és tudományos tényekkel kelljen foglalkoznunk, azok a kérdések, amelyek, amelyekről már volt vita, az etikai vonatkozások ugyanis, vagy az állatjóléti vonatkozások ezek nem, nem lehetnek alapjai, vagy nem megfelelő alapja a döntéshozatalnak. Ezen kívül ugye beszéltünk a címkézésről, illetve arról, hogy a fogyasztók tudják, hogy ez egy klónozott termék, és eldönthessék, hogy akarják-e ezt megvenni, vagy sem. Azt gondolom, hogy a fogyasztókhoz eljutó minden élelmiszer elsődlegesen is legyen biztonságos nem tudjuk ráerőltetni a fogyasztókat arra, hogy elfogadják a mi véleményünket. Nem akarjuk, hogy a fogyasztók váljanak klónokká. Ez tehát a kiinduló álláspontom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Amikor a halasztásról döntöttünk, tehát a az anyag megtárgyalásának halasztásáról döntöttünk, akkor időt nyertünk. Jobban megvizsgálhattuk ezt a kérdést és a lehetséges válaszokat, mint például a moratóriumot. Ez jelenleg is vitatárgyát képezi. A moratórium lehetősége itt a klónozott állatokból származó élelmiszerek esetében. Ez ez viszont egy nagyon komoly téma, amit esetleges bevezetése előtt alaposan át kell gondolni. És a kérdésem arra irányul, hogy a bizottság mondja meg, hogy mik lennének ennek a jogi következményei az importált élelmiszerek vonatkozásában. Első vagy második generációs klónozott állatokból származó élelmiszerek, ha harmadik országból bekerülnek az EU piacra, annak mik a jogi következményei, illetve ha ezt betiltjuk, akkor a VTO okozhat-e nekünk problémákat? hogyha egy ilyen moratóriumot bevezetünk a klónozott állatokból származó élelmiszerekre, akkor azt is szeretném tudni, hogy jelenleg milyen technikai és eh, tudományos ellenőrzési lehetőségeink vannak. Mert hogyha másod vagy harmadik generációs klónozott állatokról van szó, azokat egyáltalán hogyan lehet azonosítani? Tehát eh, Spanyolországban például egy eh, klónozott állatnak a spermáját eh, nagyon magas árért bocsátották piacra, és aztán tenyésztési célból ezt felhasználták. Nagyon népszerű termék volt. Sorba álltak érte. Például a bika viadalokon a bikának a húsát eladják. Állítólag nagyon jó ízű a viadalon leölt állat húsa. És aztán ezek ugye a viadalon le, leölt állatok egy korábbi klónozott bika spermájából származnak valójában. Nagyon nehéz valóban az eredetet meghatározni, ez valóban nagyon bonyolult. Ez Dóri úr itt van körünkben, aki a Szánkó főigazgatóság eh, részéről jött eh, el. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni eh, Ájúzó asszonynak ezt a kérdést, mert így legalább tisztázni tudjuk egy kicsit ezt a nagyon nehéz kérdést. Először is, mielőtt megválaszolnám a kérdését, szeretném megerősíteni azt, hogy az Európai Bizottság már megtette a szükséges lépéseket annak irányába, hogy minden potenciális veszélyt le tudjunk fedni, amely a klónozott állatokból fakad. És el is mondom, hogy miért. Először is azért, mert amint a klónozás kérdése felmerült 2008-ban, az EFSA-t, az illetékes hatóságot megkértük arra, hogy adjon egy jelentést a klónozott állatokból származó élelmiszerek biztonságát illetően. És az EFSA 2008-ban egyetemben elmondta, hogy nincs semmilyen indikáció arra, hogy van a klónozott szarvasmarha és sertés esetében, tehát semmilyen veszélyt ez nem jelent. 2008-ban az EFSA azt mondta, hogy nincs, illetve van hiányosság az adatok tekintetében, tehát további kutatásra van szükség. Tehát az EFSA-t arra kértük, hogy tekintse át az új adatokat, információkat, és az EFSA megerősítette azt, hogy szerintük nincsen semmilyen fajta különbözőség az ezen termékek biztonságosságát illetően. A jelenlegi jogszabályok már lefedik a kereskedelmet, a termékek kereskedelmét, és ez a jogszabály kötelező mindenfajta állattermékre, beleértve a konzultálatok termékére is, és meg kell felelniük annak a követelménynek, hogy visszakövethetőek legyenek ezek a termékek. Ezen kívül van egy olyan jogszabály is, amely meg tiltja a természetes, illetve mesterséges tenyésztést, amely esetlegesen szenvedést okozhatna az állatoknak. Az élelmiszerek esetében pedig az újszerű élelmiszerekre való irányelv rendelkezés már magán foglalja a klónozott állatokra vonatkozó szabályokat. Tehát erről jelenleg is beszélünk, ez is lefedi már a klónozott állatokra vonatkozó szabályokat. Tehát nem egy légüres térben vagyunk ezt illetően. Ájúzó asszony kérdésére reagálva. Első kérdés, mi lesz a következménye a, ennek a nemzetközi megalapodásokra? Hogyha az Európai Unió a klónozással kapcsolatban, illetve a klónozott állatok ö, kapcsolatban szeretne valamilyen szabályozást hozni, akkor meg kell felelni a vto nak mi pedig három megállapodást illetően. Az első az az SPS, amely minden egyes intézkedés lefed, amelyek egészségügyi, egészségügyi, körbe tartoznak. Hogyha moratóriumot, tilalmat vagy kereskedelmi korlátozást szeretnénk befezetni, akkor ezt mindenképpen az az SPS kapcsán, akkor mindenképpen meg kell mutatnunk, hogy ezen termékek potenciális veszélyt jelentenek. Ahogy mondtam, az EFSA nem utalt arra, hogy bármilyen kockázat lenne ezen termékek tekintetében. Tehát az Európai Uniónak mindenképpen az SPS alapján kell indokolnia egy intézkedést. Ezen kívül figyelembe kell vennünk az elővizetársági elvet is, akkor, amikor ö, bizonytalanság van. De véleményünk szerint nagyon nehéz lenne megvédeni ezt VTO szinten. Második megállapodás, amelyet figyelembe kell venni, ez a TBT, a technikai jellegű akadályok a kereskedelmel kapcsolatban, és ezen megállapodás értelmében címkézést tudnánk alkalmazni, de itt is vannak szabályok, hogyha egy ilyenfajta címkézési megoldást alkalmaznánk, akkor ezt igazolnunk kellene azzal, hogy itt joguk van a fogyasztóknak, hogy ezt tudják. Tehát meg kell mutatnunk azt, hogy Európában a fogyasztók tudni akarják, hogy ez az adott termék klónozott állatból vagy annak leszármazottjából származik-e. Az Euróbarométer kértük fel, hogy mérje fel azt, hogy szeretnék ezt tudni az e-, európai állampolgárok. A három, harmadik megállapodás, amelyet alkalmazhatnánk a WTO-val szemben, ez a GATT. Ennek értelmében intézkedéseket hozhatunk, hogyha meg akarjuk védeni a közvéleményt. És itt el kell mondjam, hogy a GATT megállapodás a 20-as cikkében lehetővé teszi ezt az intézkedést, de ennek az, ezt, az, ezt az intézkedést úgy kell alkalmazni, eh, amely nem vezet önkényes diszkriminációhoz, és amely nem jelent egy bújtatott eh, korlátozást a nemzetközi kereskedelemben. Tehát mindenképpen itt az aranyosság elvét kell figyelembe vennünk, hogyha ezt alkalmazni szeretnénk. Hogy lezárjam ezt az első kérdést, azt mondanám, hogy mivel nincsen egyértelmű kockázat állat, illetve emberegészségi szempontból, a klónozott állatokból származó termékek esetében, ezért nagyon nehéz itt bármit tenni. De hogyha lenne egy ilyen veszély, akkor lehet, hogy ezt megkérdőjeleznék más harmadik országok Következő kérdés, hogyan lehetne ellenőrizni a klónozott állatokból, illetve azok leszármazott, ebből származó élelmiszerek mozgását. Mindenképpen meg kell különböztetnünk azokat az élelmiszereket, amelyeket klónozott állatokból hoztak létre, illetve azokat, amelyeket a hagyományos állatokból hoztak létre. Hogyha itten tilalmat szeretnék, akkor mindenképpen nyomon követhetőségre van szükség az állatokat, tehát az élelmiszereket is illetően. Mindenképpen nyomon kell követnünk az, magát az állatot egészen a születésétől a, a, a szaporodásáig, hogy lássuk azt, hogy a klóntól vagy annak a leszármazottját származik az élelmiszer. Ehhez viszont azt kell, hogy különböző tanúsítványokat adjunk ki, mert enélkül nem tudjuk majd a nyomonkövetőséget biztosítani Európán kívül. Tehát ehhez minden importra egy tanúsítványrendszert kell létrehozni, ennek hivatalos tanúsítványnak kell lennie, és ezzel lehetne biztosítani azt, hogy sem nem klónozott, sem pedig annak leszármazott jából származik az élelmiszer. Végezetül Említettem már néhány dolgot, bár egyik sem ö, konklúzív, nagyon komplex ez a kérdés kör, de biztosítani kell azt, hogy figyelembe vegyük a klónozás minden kérdését, és remélhetőleg az új bizottság is majd foglalkozik ezzel, amikor a az újszerű élelmiszerek második olvasatáról lesz szó. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök, köszönöm szépen Betesztori asszonynak. Most már nagyon kevés az időnk, ezért csak két percet kaphatnak a kollégák. Lize úr az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen Ajúzó asszonynak is ezt a kérdést, és köszönöm a választ és a bizottság illetékese részéről. De egy kicsit vissza kell kérdeznem, hiszen különbözőek itt a vélemények, és amikor először beszéltünk, illetve először szavaztunk a parlamentben erről a kérdésről, akkor az EPP is foglalkozott ezzel, mi is szavaztunk, és mi a parlamenti állásolás mellett voltunk, és politikai szempontból egy tilalmat kérnék, még pedig egy átfogó tilalmat. Tudom, hogy technikai jellegű problémák vannak, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, de Teszta, Tesztóri asszony válasza nem volt teljes. Az EFSA-nak van egy állásolása, ez így van, de az IGE is kiadott egy ajánlást, ez egy etikai kérdésekkel foglalkozó európai testület, és itt teljesen másfajta véleményen van ez a testület, és mindenképpen a tilalom mellett foglalt állást. Hogyha jól látom, akkor az állatvédelem a WTO-nál mindenképpen érv lehet, és ez nagyon fontos pont. Az állatok, amelyeket amelyeket kolónoznak, azok szenvednek, és hogyha nem szeretnénk támogatni ezt a folyamatot, akkor mindenképpen valahol az ösztönzést csökkentenünk kell abba az irányba, hogy ne a, az utódokat sem használják fel, tehát a klónozott állatok utódjait sem használják fel élelmiszergyártásra. Tudom, hogy nagyon nehéz az ellenőrzés, itt sok erőfeszítésre van szükségünk, de a címkézés is fontos, hogyha címkézni szeretnénk a klónozott állatok utódjaiból származó élelmiszereket, az pontosan olyan nehéz, mint a nyomon követetőség megvalósítása. Ezért úgy gondolom, hogy azt kell tennünk, amit az elmúlt periódusban is megszavaztunk a parlamentben, a Paris kérdés kapcsán kompromisszumokra késznek kell lennünk, a parlamentnek a hozzáállását, véleményét nem szabad feladni, ez elhamarkodott lenne, mert szerintem Tesztori asszonynak a az álláspontja, állításai nem voltak megfelelőek, mert úgy gondolom, hogy a WTO-ban is tudnánk bizonyos fajta korlátozást elérni. Köszönöm. Köszönöm, Péter Líze. Akkor Tesztóri asszonyt még egyszerre. Megkérdezzük, hogy az állatvédelmet is figyelembe vették az érvelésnél. Thank you very much. the point is that clear... Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan Európa a VTO-ban eh, az állatvédelmet, az állati jólétet nagyon fontosnak tartja. Azonban ezt a VTO még nem ismeri el. Tehát ez a mi tárgyaló pozíciónk. Tehát, hogyha csak is eh, az állati jólétre, tehát nem az állat egészségügyre, tehát az más. A, tehát, hogyha ilyen alapú érveléssel jönnék, akkor nagyon kemény csata lenne a VTO-ban. Rendben van? Szába asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretnék erről a témáról szólni, a moratórium témájáról. Tehát a klónozott állatokból származó élelmiszerekről beszélnék. És pedig két pontot érintenék. Hallottuk már, hogy eh, a fogyasztóknak joguk van megtudni, hogy mit fogyasztanak. A fogyasztókat természetesen tisztességesen kell informálni. Az információnak pedig a tenyésztőtől kell származni. Az importált termékek olyan termékek, amelyek nem vezethetők vissza klónodott állatokra. Hogyan tudjuk ezt egyáltalán megvizsgálni, ellenőrizni? Esetleg van még egy másik kategória is. És pedig itt a hallott történet alapján attól tartok, hogy lehetetlen az importált termékeket ellenőrizni. Azonban a témát nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hiszen olyan érveket tartottunk, olyan érveket hallottunk, amelyeket végig kell vizsgálnunk. Hogyha hihetünk az információknak, akkor vannak olyan állati termékek is, amelyek nem okoznak problémát, hogyha klónozott állatból származnak. Az én kérdésem az, hogy itt is egy fordított eljárásról van szó. Technikailag lehetséges, hogy azon termékeket, ahol nem követhető vissza az eredet, akkor kapnak egy olyan címkét, hogy ez egy olyan élelmiszer, amelynek az eredetét nem tudtuk visszakövetni. A Testori. Testori asszony. Köszönöm. Köszönöm. Nyilván való, hogy megoldható a címkézés. Tehát a címkézés alapja az állat visszakövethetősége kell, hogy legyen. Tehát, hogyha tudjuk, hogy klónról van szó, és tenyésztési célra használják a klónt, akkor nagyon sok, több százezer állat is lehet az utódja ennek az állatnak. Természetesen lehet egy ilyen visszakövethetőségi igazolást kérni, de ahogy Szerbu asszony mondta, ez roppant bonyolult lenne. Ezen kívül ezt Európában meg tudjuk tenni, hiszen itt az állatokat vissza tudjuk követni. Már létezik ez az állat visszakövetési rendszer? Tehát, hogy, hogy hol születtek? Van egy útlevelük, amiben minden információ megvan. Az importoknál a harmadik országot kellene kényszeríteni arra, hogy kötelezni, hogy igazolja a származást, amit a harmadik ország valószínűleg nem tud megtenni. Ezt a WTO-ban biztos, hogy nagyon nehezen tudnánk megvédeni. Nagyon nehéz ellenőrizni, nagyon költséges, és nem feltétlenül megbízható. Tehát az, hogy megoldható, valahol minden megoldható, de az arányosságra is ügyelnünk kell. Az előbb elfelejtettem, amikor eh, Líz úrnak válaszoltam, hogy az etikát itt még nem is említett. Az etikai csoport érvei használnánk a GATT esetében, hiszen itt erkölcsi érdekekről is szó van. Hát, mm, hogyha szükség van arra, We want to ban. Tehát itt a közvélemény bizonyos problémákat jelez. De mi nem szeretnénk itt moratóriumot, hiszen további kutatásra is szükség van, tehát főleg akkor, amikor a klónozott állatok szenvednek. Köszönöm. Köszönöm. Líze úr is választ kapott. Nem figyelt, de majd én elmondom neki, hogy mi volt a válasz. Föl ne tegye még egyszer a kérdést. Majd legközelebb. Köszönöm. Ez volt 19-es pontra adott a válasz. Most gyorsan a 20-as pontra is áttérünk, a washingtoni delegáció. Itt egy rövid jelentés van. Nagyon érdekes delegációs út volt. Köszönöm a titkárságnak is a kapcsolatokat hiszen a képviselőházban, a szenátusban, a kormányzattal találkoztunk, a gazdaság képviselőivel, nem kormányzati szervekkel. Tehát szerintem igen átfogó képet kaptunk a helyzetről. Van egy nagy-nagy különbség a Bush és az Obama adminisztráció között. Tehát tényleg megalapíthatjuk, hogy igazából változásra került sor. De az is igaz, hogy az Egyesült Államok visszatértek, Egyesült Államok visszatért a törvényhozási folyamathoz, tehát a klímavédelemmel törődnek a kérdés pedig az, hogy Kopenhágáig mi fog történni. Néhány hét múlva lesz a konferencia. Valószínűleg már nagyon sok nem fog történni, hiszen az egészségügyi rendszer reformjáról szóló vita az első számú prioritás, és a klíma kérdések pedig a második számú prioritás képviselik csak. Tehát eh, eléggé nyitott a kérdés, hogy eh, az amerikai fél Kopenhágában tényleg eh, képes-e kötelezettségeket vállalni. A kérdés az is, hogy jön-e Obama Kopenhágába, vagy nem jön. Tehát, hogyha túl nehéz lesz, akkor valószínűleg el sem jön sajnos. Az Egyesült Államoknak hasonló rendszerei vannak a vita során, mint mi, tehát a ener- megújuló energiák, hatékonysági stratégiák, illetve a kibocsátás kereskedelem tehát ugyanolyan vitatottak ezek Amerikában is, mint Európában, tehát szinte ugyanazok a viták folynak az Egyesült Államokban is, mint itt nálunk. Igazából nehéz, hogy a szenátuson átmenjen egy törvény, hiszen a száz szavazatból ott 60 kell. Elképzelhető, hogy olyan kompromisszumok születnek majd, amelyek a klíma érdekében nem igazán hasznosak, a szenátorok saját régióik érdekében lobbiznak. Tehát ott tényleg lobbyharcról van szó, és a szén ipar is jelentős lobbival rendelkezik, ott az olajipar, az is egy jelentős lobby. Tehát ott az Egyesült Államok partja előtt lévő olajtermelés is fontos számukra, tehát a szén természetesen prioritást élvez, a gáz kutatás is prioritás, az atomenergia támogatása is. Tehát pontosan meg kell néznünk, hogy marad-e hely a megújuló energiáknak egyáltalán a konkurencia harc közepette. Úgy gondolom, hogy Kopenhágában az amerikaiak közül sok mindenkivel találkozunk, az amerikaiak kép, tehát a képviselők részéről azért van nyomás, akik haladást szeretnének elérni. Kopenhágában azt is megpróbáljuk, hogy közös dolgokról állapodunk meg, közös cselekvésről, és Kopenhágán túl is alapvető fontosság az, hogy Európa és Amerika együtt menetelje. Optimistaként kijelenthetjük, hogy a következő időkben az Egyesült Államokban azért haladásra eh, van szükség. Tehát szeretném mindenkinek megköszönni az előkészületi munkákat, szeretnék köszönetet mondani azon tagjainknak, akik egy nagyon vonzó és mégis igényes programot tudtak összeállítani. Tehát szerintem megérte elmenni, többet tudunk, és most eh, szerintem az Egyesült Államokkal való együttműködésünknek ez hasznos volt. Ennyit szerettem volna. Itt vannak a tagjaink. Madame de Prün jelentkezett. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, csatlakoznék ahhoz, amit ön mondott, megköszönve az MB titkárságának a nagyszerű program összeállítását. Nagyon jó üléseket tartottunk, és egyéb előkészítő üléseket, tehát szerintem nagyszerű munkát végzett a titkárság. Egyetértek azzal is, hogy nagyon jó és tartalmas üléseken vettünk részt, nem csak a kongresszusi képviselőkkel és szenátorokkal, hanem a külügyminisztérium képviselőivel, az energiaminisztérium, energiaügyi minisztérium képviselőivel és eh, a legnagyobb környezetvédő szervezetek képviselőivel is. Azt gondolom, hogy az egyik eh, különösen fontos dolog az volt, hogy az amerikai a klíma változási akció partnership, partnerség képviselőivel ültünk le. Ez 25 részint környezetvédő szervezetből, részint pedig nagyvállalatból álló partnerség, akik úgy döntöttek, hogy együtt próbálják a klímaváltozást megakadályozó vagy annak gátat szabó jogalkotást előmozdítani. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes ülés volt ez, és láttuk, hogy tudnak együttműködni a nagyvállalatok és a környezetvédő szervezetek, és pozitívan befolyásolhatják a jogalkotási munkát. Azt gondolom, hogy másik érdekes dolog az volt, hogy mint ahogy az elnök úr is mondta, új megközelítéseket láthattunk én korábban egy évvel azelőtt jártam Washingtonban az Európai Parlament Klímaváltozási Bizottságának delegációja tagjaként, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy teljesen más megközelítést alkalmaz az Obama kormány, abszolút szakította a Bush kormány politikájával. Ettől függetlenül igaz, hogy az amerikai jogalkotási folyamatok bonyolultsága miatt előfordulhat, hogy Kopenhágában az amerikaiak nem kötelezik el magukat semmilyen komoly csökkentés mellett Emellett természetesen találkozni szerettünk volna minél több olyan személlyel és szereplővel, aki majd Kopenhágában részt vesz. Nem tudom, hogy itt milyen rugalmassági rugalmasságok vannak beépítve a, a programba, de a titkárságot is ugye ketten képviselik, és elég nagy delegációval utazunk. Jó lenne, hogyha azok, akik az amerikai delegációban részt vettek, eh, azok elutazhatnának Kopenhágába is, hogy eh, hogy úgymond tovább építsék a kapcsolataikat azokkal az emberekkel, akikkel Amerikában találkoztak szakmailag. Eh, nyilván visszatérhetünk elemezni kell azokat az információkat, amik kaptunk, és továbbra is kell begyűjteni azokat az információkat, napi szinten akár, amelyek arról szólnak, hogy a, akár az állami kormányok, kormányzók, illetve a, az Obama kormány mit kívánnak tenni, és milyen új lépéseket tesznek természetesen ez ettől teljesen független, hogy az amerikai kormánynak komoly lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a 2 Celsius fokos melegedési eh, célt el tudjuk érni. Köszönöm szépen. Az óra késik, tehát 5 eh, perc múlva fél. Arsenis kolléga jelentkezett. Köszönöm, görögül fogok beszélni. Én is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a kiváló munkáért. Csak arra szeretnék utalni, hogy milyen érdekes volt az, hogy mennyire megváltozott az amerikaiak álláspontja, viselkedése Obama alatt. Én úgy gondolom, hogy a új kormányzati ciklus vége felé szerintem az is elképzelhető, hogy a kibocsátások jelentős csökkenését érhetjük el az Európai Unióban. De hogy az amerikai álláspont milyen lesz Kopenhágában, azt nagyon nehéz elmondani. Hiszen a szenátus még nem is biztos, hogy jóvá hagyja ezeket a dolgokat. Az Egyesült Államokat figyelmeztetni kellene arra, hogy annak is költsége van, hogyha Kopenhága nem sikerül. Tehát nem csak Kopenhága kerül pénzbe, hanem az is pénzbe kerül, hogyha Kopenhágának nem lesz eredménye. Köszönöm. Pontosan. Ez a célunk. Nincsen további jelentkezés. Tehát akkor Kopenhága előtt azért még megnézzük, hogy hogy vagyunk felszerelve, hogy hogyan fogunk ott majd a többiekkel tárgyalni. Úgy gondolom, hogy megállapodhatunk abban is, hogy Kopenhága után folytatjuk a munkát. Az Egyesült Államokkal szorosabb kapcsolatban leszünk. Tehát köszönöm a részvételt, köszönöm a tolmácsoknak munkájukat, és ezennel berekeztem az ülés november 30-áig. Viszontlátásra! Köszönöm.